várom ugyanezt a tanácstól is, hogy közösen egy jó munkát könyvelhessünk el. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra holnap 12-kor kerül sor. A napirendünk következő pontjára térünk rá, szóbeli kérdés a bizottsághoz. Nyolc ország csatlakozásáról van szó az 1980-as hágai egyezményhez, ami a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi aspektusait illeti. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Én Szolyanov úr nevében, a jogi szakbizottság nevében szólok. Tehát, mint ahogy elhangzott, itt a gyermekek elrablásának polgárjogi aspektusairól van szó a 1980-as hágai egyezmény kapcsán. Ennek a célja, hogy a gyermekeket minél előbb vissza lehessen vinni a jogos tartózkodási helyükre. Marokkó, Oroszország, Andorra, Seychelles-szigetek, Albánia, Gabon, Szingapur és Örményország, ez a nyolc ország kíván csatlakozni az egyezményhez, eh, amelynek tekintetében az EU-nak eh, kizárólagos kompetenciája van. Tehát ezek a kérdések egyértelműen az EU eh, hatáskörébe tartoznak. A Brüsszel 2-es rendeletben a joghatóság kérdését szabályozzuk, ami a szülői felügyeletet és felelősséget illeti, és itt az unió kizárólagos joghatósága érvényesül. Ezek a kérdések tehát kizárólagos uniós joghatóság körébe tartoznak. A tanácsnak nem szabad tovább gátolni ennek a nyolc országnak a csatlakozását, és e tekintetben a parlamenttel is konzultált konzultálnia kell velünk, mint a polgárok által választott képviselőknek, hiszen nyilván elsődlegesen mi foglalkozunk a polgárokat foglalkoztató kérdésekkel. Nem tudom, hogy a tanácsnak milyen indokai vannak, hogy megakadályozza ennek a nyolc, nyolc országnak a csatlakozását, és elfogadhatatlan a nemzeti hiúságra való hivatkozás. Nem tudom, hogy a tanács, és ezt kérdezem a bizottságtól, hogy miért tud gátolni egy ilyen nagyon fontos ügyet. Ugyanis ez rendkívül fontos lenne, hiszen az elmúlt, a közelmúltban is két tragikus esetre kerül sor, és mind a kettő az én hazámat, Ausztriát is érintette. Ha harmadik ország nem csatlakozhat ehhez az egyezményhez, akkor további családi tragédiákra is számíthatunk. És a visszatérés nem biztosított ezen orsz- harmadik országok esetében ugyanúgy, mint ahogy az EU-n belül és ez a gyermekek ártalmára van. A hágai egyezmény tekint tekintetben nem alkalmazható, és ugyanez a probléma merül fel a Brüsszel 2A rendelettel kapcsolatosan, ami Dániára nézve nem kötelező érvényű. És most konkrétan Oroszország és Marokkó esetében. Ezekben az országokban, vagy ezekből az országokból sokaknak élnek családtagjai az EU-ban, és az ő esetükben is el kell kerülni a visszaéléseket. És a nyolc ország csatlakozása elsődlegesen, és ezt tisztán kell látnunk, a gyermekek érdekeit szolgálja. Elnök, tehát a szobeli kérdést meghallgatva, megadom a szót a biztos asszonynak. Um, Köszönöm Köszönöm, elnök úr, és nagyon hálás vagyok a, igaz, a jogi bizottságnak, hogy feltették ezt a fontos kérdést, mert tudjuk, hogy ez milyen tragikus dolog, amikor előfordul az, hogy az egyik szülő törvénytelenül külföldre viszi a gyermeket, mint egy elrabolja azt. Nos, ezt ennek elejét kell vennünk, ez központ, központi eleme kell, hogy legyen egy olyan uniós szakpolitikának, amely a gyerekek jogait védi, és a többoldalú szabályok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekek védelme megfelelő szinten biztosítva legyen. 2007 óta az Európai Unió a Hágai Konferencia teljes jogú tagja, ami a nemzetközi magánjogot illeti. Ebben a kontextusban az Unió az 1980-as hágai egyezményt teljes messzélességgel támogatjuk, és arra kérjük, biztatjuk a unión kívüli országokat is, hogy csatlakozzanak ehhez. 87 ország írt alá a hágai egyezményt, minden uniós tagállam közöttük természetesen. Ez az egyezmény az együttműködés olyan rendszerét eh, képezi a szerződő felek között, amely a helytelenül, törvénytelenül eh, külföldre vitt gyerek eh, gyerek külföldre, a gyerek külföldre történő vitele előtti helyzetet, státuszkót kívánja helyreállítani minden esetben. Az nyolc új szerződő félről beszéltünk a Hág Egyezmény esetében, köztük nagyon fontos megemlíteni Oroszországot és Marokkót, amelyek az unió szempontjából különösen fontosak. Az ilyen javaslatok elfogadása ugyanis biztosítani azt, hogy minden tagállamnak lehetősége lenne arra, hogy a helyi mechanizmusokat a szerz, minden szerződőféle szemben felhasználja a konkrét egyedi esetekben, ami a gyerekek érdekét szolgálná, és a külképviseletben az Európai Unió egységének elvét is szolgálná. Nagy sajnálatomra a tanácsban már lassan egy éve padhelyzet alakult ki ez ügyben. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy tíz tagállam is elfogadta eh, Szingapur hozzá ratifikációját, a Marokkó esetében 14 tagállam elfogadta ezt, Szesel-szigetékre eh, vonatkozóan is több ország elfogadta ezt. Oroszország esetében is hasonló volt a eh, helyzet. Évek után sikerült rábírnunk Oroszországot, hogy eh, csatlakozon ez az egyezményhez. Most pedig nem tudjuk elfogadni, ezt ratifikálni. Persze az orosz felek ezt a magas szintű tárgyalásokon újra és újra felvetik. Mély sajnálattal közlöm, hogy a szendéknyilatkozatok ellenére a tagállamok ez idáig nem e, mutatták ki azt a szükséges politikai elszántságot, amely ahhoz e, szükséges, hogy a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatos nemzetközi jogi keretet kiteljesítsük. Sajnálatos módon ennek igen káros és nem kívánt következményei vannak ennek a jelenlegi helyzetnek. Köszönöm Lichtenberger asszonynak, hogy támogatta az Európai Bizottság javaslatát, illetve a Jogi Bizottság egészének is köszönetet tartozom, hiszen ők dolgoztak ezen. Közös a célunk, a gyermekek védelme, a gyermekek jogellenes külföldre vitelének eh, megelőzése, hiszen tudjuk, hogy a jelenlegi a jogbiztonság, eh, a kiszámíthatóság hiánya miatt az európai családok eh, mennyire szenvednek. Valóban nagyon sajnálom, hogy eljárási kérdésekben merülünk el, ahelyett, hogy valóban a gyerekeket védenénk ez ügyben. Köszönöm szépen, alelnök asszony, az egyértelmű szavait. És most Angelili asszonynak adom meg a szót. Grazie, signor Presidente, voglio ringraziare. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és Reding elnök helyettes asszonynak. Egy tényből kiindítva, kiindulva az utóbbi években növekedik a személyek mozgása, és ennek következtében növekszik az olyan házasságok száma is, és az olyan együttélések száma, illetve az olyan vállások száma is, és különélések száma is, ahol különböző nemzetiségűek a felek. Körülbelül 300 ezer vegyes pár köt házasságot évente Európában. És ezeknek a házasságoknak a fele vagy különéléssel vagy vállással végződik. Hogyha vita merül föl, sőt, ha drámai a helyzet a vállás során, sokszor a negatív következményeket a kiskorúak kell, hogy viseljék, akik nem csak két szülő között, hanem két állam között és két igazságrendszer között vergődnek. És pontosan ezért fontos, egyéb okok mellett természetesen a hágai egyezmény, amit 87 ország aláírt, az összes európai tagállam aláírta, hiszen az egyik legfontosabb megállapodás, amely többoldalú és a kiskorúak védelmét szolgálja. Alapszabályokat határoz meg egyértelmű kritériumokat, főleg olyan esetben, amikor a kiskorú nem kiskorú esetében felmerül annak a veszélye, hogy ne a szokásos lakhelyén élhessen tovább. Ezért ezek a gyerekek sokszor valódi áldozattá tudnak válni, hogyha nem történik megfelelő eljárás. Az az eljárás, ami nyolc ország csatlakozására vonatkozik a hágai egyezményhez, ez nagyon sajnálatos módon elakadt a tanácsnál. Az utóbbi hetekben, csak az utóbbi hetekben, hogy példát mondjak, új esetek merültek föl nemzetközi gyermekek jogellenes külföldre vitele témájában, és ezeknél Oroszország az egyik fél, és pontosan Oroszország az egyik csatlakozó fél. Hogyha Oroszország csatlakozik, ezt már nagyon régóta várja Európa és más államok is. Véleményem szerint a család a tagállami társadalmak alapértéke, alapegysége, védeni kell, támogatni kell az intézmények részéről, olyan esetben is, sőt, főleg olyan esetben, amikor válságba kerül. És az elsőleges cél az kell, hogy legyen, hogy a kiskorúak érdekeit védjük. Hogyha egy ilyen eljárást blokkolnak, egy olyan eljárást, ahol nagyon gyorsan kellene előrelépni, az nem csak megtagadja az Európai Unió jó működéséhez szükséges döntést, hanem megtagadja a kiskorúak elsőbséget élvező védelm, védelemhez való jogát. A nemzetközi jogellenes gyermek külföldre vitele témájában, mint európai képviselő, elmondhatom, hogy az alkalmazható jog esetében nagyon sokszor felmerül a bizonytalanság, nagyon sok ismeret hiányzik, és a két nemzethez tartozó felek esetében nagyon nagy a bizonytalanság. Aus mir nicht bekannten Gründen. A liberális frakció nevében jelentkezett képviselőasszony számomra ismeretlen ok miatt nincs jelen, úgyhogy ismét Régner Littenberger asszony kap szót. A halasztásos politikája a tanácsnak ez ügyben szerintem teljesen elítélendő. A gyermekek elrablása már önmagában is egy traumatikus esemény, elsősorban a gyermekek számára, és az érintett szülők számára is. És szerintem mindenkinek egyet kellene értenie abban, hogy legalább a jogi lehetőségé, lehetőségeken javítanunk kell, annak érdekében, hogy a gyermekek minél előbb visszajuthassanak a szokásos lakhelyükre. A hágai egyezmény egy olyan mechanizmust hozott létre, ami ilyen esetekben védi a gyermekek jogait és segítséget nyújt számukra kétoldalú ügyekben. És itt most két partner a várakozók között Oroszország és Marokko esetében mindig is súlyos esetekről számolhattunk be, és egyre gyakoribbak ezek az esetek, amelyeket el lehetett volna kerülni. Ezeket a problémákat a két ország esetében akár holnaptól meg tudnánk oldani, vagy enyhíteni tudnánk, hogyha a tanács szerintem egy megengedhetetlen hatalomjátékot egyszer mindenkorra befejezne. Itt a tanács nem ért velünk egyet bizonyos kérdésekben, és elhúz, illetve hosszadalmas tárgyalások gyakorlatilag eredménytelenül maradnak, konkrétan például Orosz, Oroszországgal, és ezeket a rendelkezéseket velük együtt nem tudjuk alkalmazni. Érdekes lenne tudni, hogy hány gyermeket érintett ez a halogatás a tanács részéről. És én kérem, követelem a tanácstól, hogy találjon magának más blokkolandó dolgot, és hagyja meg nekünk, hogy a parlament részvételével ez ügyben tovább tudjunk lépni. Elnök, köszönöm szépen, képviselőasszony. Anderson asszony kap szót. A gázai képek mindenkit arra emlékeztetnek, hogy a gyerekek mennyire kiszolgáltatottak, amikor a nemzetközi emberi jogi védelem nem óvja őket. Jogalkotásunk, politika csinálás során sokkal jobban oda kell figyelni a gyerekekre, akiket sokszor cserben hagyunk, nem halljuk meg kiáltó, pusztába kiáltott szavukat. Az Európai Uniónak éppen ezért a jelenlegi kerettel nem sikerül fellépnie a múlt heti belfasti konferencián is említett visszaéléseknek. November 10-én az alkotmány módosítását kezdeményezték, hogy a gyerekek jogait jobban védjék. A dublini kormánynak több forrást kell biztosítani a gyerekvédelmi szolgálatok számára, ez egy apró előrelépés. Ugyanakkor a nemzetközi közlekedés, ahogy könnyebbé válik, egyre szorosabbak a nemzetközi kapcsolatok, könnyebbé tette azt, hogy jogellenesen külföldre vigyék a szülők a gyermekeket. Ez a, ha úgy tetszik, gyerekrabás elleni harc nagyon fontos a nemzetközi jogban, hiszen az így e- elrabolt gyerekeket könnyen ben juttathatjuk vissza a hazájukba. Ugyanakkor aggodalomra okot, hogy évekig tart egy-egy ilyen eset, sokszor soha nem oldódik meg. Az a tény, hogy a tanácsban kialakult padhelyzet blokkolja a harmadik országok hágó egyezményhez való csatlakozását, botrányos. Teljesen szükségtelen így kockázatnak kitenni a gyerekeket, és így nem tudjuk megerőzni az ilyen eseteket. Köszönöm szépen, Cvivka kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Az a, az a helyzet, ami most kialakult, ez egy nagyon furcsa, és Ugyanakkor a téma nagyon fontos és pozitív gondolat, pozitív előrelépés lenne, hogyha el tudnánk fogadni ezt az intézményközi megállapodást. Viszont az intézményközi vita nem teszi ezt lehetővé, és ezt botrányosnak tartom. A mai vita igazából egy kérés az Európai Tanács felé, hogy kezdjen meg most már komolyan gondolkodni erről a témáról, és kezelje komolyan ezt a nagyon nehéz helyzetet, hiszen nagyon sok szülő és gyermek nehéz helyzetben van. Hogyha a konspirációs elméletek híve lennék, akkor azt mondanám, hogy a tanács akadályozza ennek az egyezménynek a megoldását, és akadályozza a végső megoldást. Az Európai Parlament jogi szolgálata egyértelműen fogalmazott a témáról, kimondták, hogy az Európai Uniónak kizárólagos illetékessége van a gyermekek jogellenes külföldre vitele területén. Az Európai Parlament a többi intézménnyel együtt kell, hogy elfogadja ezt a megállapodást. Nagyon jól tudjuk, hogy a harmadik feleket nagyon nehéz meggyőzni, hogy csatlakozzanak a hágai egyezményhez, hiszen ez egy nem egyszerű dolog, nem egy gyors eljárás a témák ugyanakkor, a kérdések nagyon fontosak. Ezért kérek mindenkit, akinek van befolyásolása, vagy befolyása, a tanácsra, akkor próbáljuk elérni azt, hogy ne ö, akadjon el ez a kérdés. Ez egy nagyon fontos nemzetközi megállapodás, fontos partnerek kívánnak csatlakozni hozzá, és nagyobb jogrendet is hoz egy ilyen nagyon bonyolult nemzetközi gyermek jogellenes külföldre vitele témájában ez az egyezmény, hogyha sikerül kiterjeszteni. Meg vagyok győződve arról, hogy ö, hamarosan megállapodásra fogunk tudni jutni, hiszen egyébként lejáratjuk magunkat, nevetségesek leszünk. Az Európai Parlament ezért kéri a tanácsot, hogy pozitív megoldáson dolgozzanak a témában. Köszönöm szépen, és a spontán hozzászólások köz, következnek. Ketten kértek szót. Bazescu asszony elsőként. Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos módon a gyermekek jogellenes külföldre vitele vagy fogvatartása nem elszigetelt és nem ritka eset. Nagyon sokszor a vállás idején jelentős a véleményeltérés a gyermekfelügyelet tekintetében, és a szülők gyakran úgy döntenek, hogy a másik szülő engedélye nélkül, vagy meg, egyetértése nélkül külföldre távoznak a gyerekkel. A, az egyezmény elfogadása előtt a gyermekeket a tagállamok közti jogi rendszerek eltérése miatt meghurcolták. A gyermekek az áldozatai lehetnek a hirtelen társadalmi változásnak, nyelvi változásoknak. Ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban csatlakozhassanak ezek az országok a hágai egyezményhez. Biztos asszony, ismeri-e, hogy hány olyan gyermek van, akit érint ez a késedelem? Elnézést, hogy késtem a vitáról Reding biztos asszony, azt hiszem, hogy jó kapcsolatban vagyunk. Itt Volivel Heitról van szó, egy osztrák gyermekről. A gyermekek jogellenes elvitele akár az EU-n belül, az a, a, akár azon kívül történik a legszörnyűbb formája a bűncselekménynek és hogyha itt blokkádokat állítunk, és nem lépünk, nem cselekszünk, akkor ezeknek a gyermekeknek ártunk. És éppen ezért felszólítok mindenkit, hogy nemzetközi szinten is lépjünk, és EU-s szinten épp úgy. Hogyan működhet ez nemzetközi szinten, ha az EU-n belül nem tud működni? Elnök, köszönöm szépen. További jelentkezéseket nem látok. Úgyhogy megadom a szót végül a biztos asszonynak. E, elnök úr, én nem vártam kevesebbet a parlamenttől, mint amit itt most egyértelműen hallottam a vitában. Engem is megráz, hiszen bármilyen egyéb ügyet ki lehet választani az intézmények közötti harc csatatereként, de a gyermekeket éppen nem. És ha csak egy gyermek életét veszélyeztetjük emiatt a halogatás miatt, az már egyel több a keleténél. Itt gyermekek életéről van szó, és egyszer mindenkorra véget kell vetnünk ennek a játszadozásnak. Ezt a mondandót, ezt az üzenetet kaptam a tagállamoktól, a parlamenttől is, és köszönöm szépen, hogy ebben a harcban segítséget nyújtottak nekem. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, ezzel a vitát az állásfoglalásról bezártnak nyilvánítom, holnap 12-kor szavazunk, és a napirendünkön a következő